aktust, tehát a 24 órás határidőben nem fogalmaztak meg egy ellenvetést, és ilyen módon a 105-ös házszabálycik 6. bekezdése alapján az ajánlást elfogadják, és ez holnaptól megjelenik a honlapon. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a 230